Bene, allora ringraziamo il commissario Tajani che è arrivato in commissione. Nos, akkor ide is ért a biztos úr, megköszönjük neki, hogy eljött hozzánk. Egy, akkor is, hogyha egy pici késéssel érkezett, hát a munkája ilyen ugye, velünk is előfordul, hogy hasonló problémákat élünk meg a munkánkból adódóan. De még egyszer köszönjük a biztos úrnak, hogy itt van velünk ma délután. Én azt szeretném, hogy az elvesztett időt rögtön próbáljuk is megspórolni, vagy visszanyerni azáltal, hogy azonnal átadom a biztos úrnak a szót. Grosztett, asszonynak van egy kérdése? Nincs kérdése? Jó, semmi. Akkor bocsánat, akkor biztos úr, öné a szó. Grazie, signor Presidente, carissima Lia. Köszönöm, elnök asszony. Elnézést kérek mindenkitől a késés miatt, de hát a mai napom nagyon intenzív és nagyon sűrű. Egyébként olyan dolgokkal foglalkozom, amelyek önöket is érdekelnek. Most a belső piaci biztosokkal foglalkozó képviselők a bizottságban ültek össze, Barozó úr elnökölt, aztán a biztosok kollégiuma is összeült, és ezen a találkozón elfogadtunk egy dokumentumot a holnapi ünnepnapra gondolva, ugye itt a növekedést hangsúlyozzuk, és az iparpolitikát, a kis és középvállalkozások támogatását, a hitelhez való hozzáférést. Aztán az elnök úr tartott egy sajtótájékoztatót, ahol visszatért a projektkötvényekre az Európai Beruházási Bankkal együtt, és 16-án lesz egy másik ülés a növekedés témájával foglalkozóan, és 30-án is lesz egy. Ugye el kell fogadni majd a növekedése kapcsolatos politikát, és mielőtt még a rendkívüli tanácsülés lezajlik, 23-án, akkor kell, addig kell ezt megtenni. Úgyhogy nagyon jó, hogy persze az illetékes biztos, a parlamenti képviselők, de gyakorlatilag az egész bizottság úgy döntött, hogy nagy energiákkal, nagy energiákat fektet a növekedés támogatásába, ezt nagyon komolyan vesszük, és hát természetesen a kis és középvállalkozásokat nem téveszthetjük szem elől. Ezeket a kérdéseket mindig együtt fogjuk megvitatni, hiszen ez a célunk, hogy újra beindítsuk a növekedést, a munkahelyteremtés erősödjön, azáltal, hogy védjük, erősítjük az saját ipari bázisunkat. És egyébként ennek a fényében én a főigazgatóságomtól ezt is kértem bizonyára, tudják, hogy új a főigazgatónk van, Daniel Carrier Crespo az új főigazgatónk, ha jól emlékszem, akkor el is jött már önökhöz egy első találkozóra. Tehát arra kértem a főigazgatóságot, hogy az elkövetkezendő hónapokban határozzuk meg a prioritásokat, illetve az agendát. Hát a növekedés az még legfontosabb most, hogyha megnézzük, hogy milyen adatokkal találjuk magunkat szembe, az utóbbi időben milyen adatokat tettek közé. Sajnos a bizottság negatív várakozásokkal tekint a GDP alakulása felé 0,3%-os csökkenést számítunk 2012-ben, és csak egy fokozatos javulást látunk majd 2013-ban. Hogyha megnézzük a fogyasztói, illetve a vállalkozói bizalmat jelző mutatók állását, hát akkor ezek is romlanak. És van egy másik jelzés, amely még aggasztóbb, ez pedig a munkanélküliség, és ezek az adatok. Az Európai Központi Bank becslései szerint kb. 11%-os lesz a munkanélküliség az eurozónán belül. És hát ez rosszabb, mint ami az euró bevezetésekor volt. Tehát annál rosszabb a helyzet. Hát persze nyilván a mi feladatunk, a politikusok feladata, hogy támogassuk a vállalkozásokat nemzeti, illetve európai szinten azáltal, hogy megteremtjük a növekedés, a fenntartható és hosszú távú növekedés feltételeit. Ahogy mondtam, Brüsszelben, illetve a nemzeti fővárosokban is már E tudomásul vették ennek a kihívásnak a sürgős jellegét. És hát én személyesen első kézből megtapasztalhattam, hogy mennyire fontos és hogy mennyire közös ez a célkitűzés, a növekedés fontosságát mindenki felismeri. felismeri. Jártam Írországban, Görögországban, Spanyolországban, találkoztam a miniszterelnökökkel, illetve a reálgazdaság képviselőivel is és hát ugyanazok a célkitűzések és az aggályok mindenütt azt mondhatom. A gazdaságnak újra növekednie kellene, mert egyébként a költségvetési szigor, azok a politikák, amelyeket nagy bátran végrehajtanak ezek az országok, nem lesznek elegendőek arra, hogy a válságból sikerüljön kilábalni és ugyanígy ezen a héten sikerült találkoznom Merkel asszonynal is, és Rözler kancellár helyettessel is, hát úgy tűnik számomra, hogy Németország is nagyon is tisztában van azzal, hogy milyen a jelenlegi helyzet, hogy a túlzott eladósodás az ö, bizony a versenyképesség elvesztéséhez is hozzájárul, és ez pedig aláássa a növekedési képességet. Van még valami, hogy nem hagyhatunk figyelmen kívül, ugye a választási eredmények. A hétvégi hétvégi választások eredményével azt hiszem mindannyian többé-kevésbé láttuk, hogy Franciaországban, Németországban, Görögországban és Olaszországban is milyen irányba mozdultak el a választók. Hát voltak itt különbségek, de azért látszik az elégedetlenség. Ez a meghozott választásokból, tehát ugye az állampolgárok választásából látszik, hogy elégedetlenek, vagy pedig, hogy nem értették meg pontosan, hogy milyen döntéseket hoztak az egyes kormányok, és miért. Az európai népek, a mi állampolgáraink határozott lépést lépéseket kérnek a reálgazdaság támogatására. Ez világosan látszik, és ami pedig a bizottságot illeti már a mi intézményünket, azt mindenképpen elmondhatom, hogy nem kívánunk meghajolni ezelőtt a kihívás előtt. Már most elkezdtük tanulmány, elkezdtünk tanulmányozni további kiegészítő kezdeményezéseket az eddigi meghozott döntések mellett, annak érdekében, hogy reagálni tudjunk a polgárok az állampolgárok igényeire. Én nekem nagyon pontos a feladatom, e, az irányítás, illetve felgyorsítása ennek az átmeneti folyamatnak, hogy egyfajta harmadik ipari forradalmat valósítsunk meg. Európának itt vezető szerepet kell e, játszania. Ugye emlékszünk a gőzgép megjelenésével az eredeti ipari forradalomra, a szén, felhasználására, amelyel a gépeket hajtották. Hát most itt az ideje, hogy a harmadik ipari forradalomra gondoljunk, gondoljunk, és azt hiszem, hogy az adatok nagyon világosak. A világ népessége minden évben 70 millió fővel nő, és már 2030-ban az energiafogyasztás megduplázódik. 2020-ig Európa függősége az importgáz és olajtól egyre inkább nőni fog, 80-ról 90 százalékra. És ez azt jelenti, hogy nem csak az energia, hanem a nyersanyagok fogyasztása is nőni fog. Elég, hogyha a közlekedésre, a gépjárművekre gondolunk. 2030-ban a világban 1,6 milliárd autó fog majd futni az utakon, ahhoz a 800 millióhoz képest, amely ma használatban van. Mit jelent ez? Fel kell tennünk magunknak egy kérdést, hogy vajon folytathatjuk-e ezt így, hogy a technológiákkal, a mai technológiákkal és termelési eszközökkel élünk tovább. Hát a válasz teljesen nyilvánvalóan nem. De hát ennek a harmadik ipari forradalomnak mi is áll a középpontjában? A véleményem szerint a tudás, az innováció és az erőforrások hatékony felhasználása, amely a fenntartható növekedéshez szükséges. Egy folyamat nyilván már elindult, de ha nem reagálunk gyorsan, hanem hezitálunk, akkor ennek bizony meg fogjuk fizetni az árát. Az, abban, hogy elveszítjük a versenyképességünket, munkahelyeket veszítünk el, és aláássuk Európa ipari alapjait. Erről fogunk tehát majd május 29-én beszélni itt Brüsszelben, amikor is a Mission Growth című konferenciát szerveztük meg. Nagyon sok miniszter, illetve civil szervezet, vezérigazgató, illetve bizottság elnöke, valamint Amelia Sartori is ott lesz moderátorként. Reméljük, hogy ez a konferencia hozzájárul az új iparpolitika felülvizsgálatához. Ezt szeretnénk rögtön a nyári szünet után benyújtani majd önöknek amelyen most dolgozunk, tehát ezen az új iparpolitikán. Mindannyian tudjuk, hogy Európának a új növekedési forrásokra van szüksége. A fenntartható versenyképesség az ma a kiválóságban rejlik. A versenyképesség azt jelenti, hogy csökkentjük a pazarlást, növeljük az energiabiztonságot, és ezek a politikánk fő vonalai, amelyen most dolgozunk és hogy természetesen hatékonyan felhasználjuk az erőforrásokat is. A globalizáció hatásáról nem feledkezhetünk meg, ez ugye befolyásolja a piacokat és az ipari innovációt. Ebben a kontextusban van két nagyon fontos ipari szektor, és ezekről szeretnék egy picit többet beszélni. Az első a vízi szállítási ágazat. Az elkövetkezendő hónapokban sajnos még tovább romlik a válság, amelyet megél ez a vízi szállítási ágazat. Létrehoztunk egy koordináló csoportot, és a leadership stratégiának a felülvizsgálatát is elindítottuk. A cél az az, hogy segítsük ennek a stratégiai ágazatnak a túlélését, és hogy kihasználjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket a feltörekvő piacok, az innováció, illetve az új technológiák jelenten, jelentenek. Nagyon remélem, hogy ez a csoport, ez a koordinációs csoport ki tudja dolgozni az ajánlásait most őszig, idén őszig, és akkor ennek alapján a Leadership 2020-as új stratégiát el tudjuk fogadni a 2013-as év eleje felé. A másik ágazat a vízi szállítás mellett a gépjárművek gyártása. Ugye 2010-ben az én kezdeményezésemmel indult el egy magas szintű munkacsoport, a CARS 21 nevű munkacsoport. Ez már a jó irányban történő elmozdulás, és úgy döntöttünk, hogy a legutolsó ülésen, hogy, ami június 6-án volt, hogy átalakítjuk egy kicsit ezt, a KÁRS 21-es magas szintű munkacsoportot, és ebből tulajdonképpen egy újfajta stratégia születik meg, egy konkrét cselekvési terv. Ez a cselekvési terv pedig a gépjárműgyártás védelmét célozza, megerősítését célozza. Ugye a CARS 2020 közlemény idén ősszel jelenik majd meg, és ezzel kapcsolatban szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy a múlt héten találkoztam többek között Úri Heckelmannal is, aki a Fémipari Szakszervezetek Európai Szövetségének az elnöke, és Sergio Marchionéval is találkoztam, aki az ACEA e elnöke, a valamint a Fiat képviselőivel is találkoztam, tehát az Európai Gépjárműgyártók Szövetségének a képviselőivel. Nos, a találkozóink során nagyon sokat beszéltünk azokról az intézkedésekről, amelyeknek eh, ebben a cselekvési tervben szerepelniük kell, és arról, hogy hogyan erősítsük meg a versenyképességet három kulcs téma merült mindig fel. Az első a technológiai vezető szerepe az európai iparnak, ami nagyon fontos. A kutatás, fejlesztés, a pénzügyi erőforrások mobilizálása európai és nemzeti szinten. Az elkövetkezendő pénzügyi tervben folytatjuk majd ezt a stratégiát amelyet ugye a legutóbb a hetedik keretprogramban valósítottunk meg. Tehát ez volt az egyik kulcs téma. A másik pedig az úgynevezett intelligens szabályozás, amely azt jelenti, hogy a minőséget és a hatékonyságot támogatjuk anélkül, hogy felesleges költségeket rónánk bárkire. A harmadik kulcsfontosságú téma pedig a nemzetközi szintére való lépésnek a támogatása, tehát hogy ezek a vállalatok mehessenek, versenyezhessenek a nemzetközi szintéren is, és ezzel kapcsolatban a nemzetközi tenderdek és technikai normák megszületését kívánjuk erősíteni. Hát most látjuk, hogy egyre újabb és újabb termelési technológiák jelennek meg, nagyon sok a változás, a fejlődés, elég, hogyha a robotikára, a repülőgépgyártásra, vagy bármire, a nyersanyagokra, biotechnológiára, bármire gondolok, gyakorlatilag az innováció, az új technológiák minden ágazatot érintenek, a szolgáltatóipartól az építőiparon át a szállításig, és a Horizon 2020 stratégiával a bizottság szeretné felgyorsítani ezt a folyamatot. Most nem beszélek itt a Horizont 2020-as programról, mert erről már több alkalommal beszélhettem, hanem inkább a saját a tárcámhoz tartozó területekről szólnék néhány szót, és reméljük, hogy az új közös keretnek köszönhetően ezeken a területeken is majd pozitív előrelépést tapasztalunk. Tehát itt a e, légtér, a alaptechnológiák, illetve a nyersanyagok. Erről van szó. Aztán a ketek, tehát az úgynevezett Key Enabling Technologies, nagyon fontos téma a munkahelyteremtés szempontjából is rendkívül fontos, hogy a zöld gazdaságban szükség van ezekre a technológiákra. A bizottság nagyon nagy mértékben bízik ebben, és annyira, hogy közleményt is fogunk közéteni közé tenni a témában még idén, a nyár végéig. Mit is jelentenek pontosan ezek a technológiák? Mindenfajta olyan technológiát, amelynek a segítségével innovatív termékeket lehet, high-tech termékeket lehet előállítani az elkövetkezendő években. Például a fotonika, a nanotechnológia és más ilyen technológiák. Fantasztikus növekedési ritmust látunk, amelyeket ezek a technológiák tesznek lehetővé. Ha megvizsgáljuk ezt az ágazatot, akkor már ma 650 milliárd eurót ér, és három éven belül ez a 650 milliárd euró 1000 milliárd euróra fog nőni. Tehát ekkor összeget képvisel ez az ágazat. És itt is nagyon fontos szerepe van a kis és középvállalkozásoknak. Különösen, ha tudjuk, hogy ugye 5000 vállalkozásból a többség kis és középvállalkozat, például a fotonika terén. Európa, eh, Európának megvannak a gyengeségei is, abban, hogy a kutatás és fejlesztés eredményeit hogyan tudja a piacon megjeleníteni termékek és szolgáltatások formájában. Tehát mindannyiunknak azon kell dolgozni, hogy a kutatás és fejlesztési eredményeket aztán tényleg alkalmazzák is a gyakorlatban. Ezt a szakbizottságot még a nyersanyagok témája is nagyon érdekelheti. Bizonyára tudják, hogy partnerséget indítottunk a nyersanyagokkal kapcsolatos innovációért, ugye nyersanyagok helyettesítése, újrafelhasználása témájában, is az elkövetkezendő hónapokban például Grönlandra is el fogok utazni, hogy megállapodást írunk alá a nyersanyagok témájában. Aztán nem sokára Mexikóba is, Kolumbiába is, az Egyesült Államokba is elutazom, ugyanebben a témában fogok lépni. Ugye nagyon fontos stratégiai téma ez. Bütikófer kolléga azt hiszem itt a parlamentben hogy az, az előadó, és ő nagyon jól tudja, hogy mennyi tennivaló van még. Aztán a légtérrel kapcsolatos politikák. Nagyon sokat dolgoztunk ebben az ágazatban már. Közlemény is született, jogszabálykezdeményezés is született. a felügyeleti, illetve monitoring tevékenységekkel kapcsolatban, meteorológiai tevékenységekkel kapcsolatban, a meteoritok vizsgálatával kapcsolatban, és így tovább. Aztán a Galileóról is néhány szót nem akarok nagyon itt hosszúra húzni ezt, de hát nyilván az én tárcámba rengeteg különböző téma tartozik az iparpolitikához, rengeteg minden kapcsolódik, és nagyon sok témával az Európai Parlament is foglalkozik, önöket mindig tájékoztatni fogjuk a fejleményekről. Szeptember 28, 28-án lesz egy új műhold beindítása, és 2014-től pedig beindulnak újabb szolgáltatások, a teljes, tehát az összes műhold működése, fellövése 2018-ra lesz készen. A Galileo és az EGNOS programok jövője szintén fontos kérdés. A költségvetési főigazgatóság számára is. Még el kell ezen gondolkodnunk, mert a bizottság a következőt javasolja. A költségvetésen kívül finanszírozzuk a GNSS programot. Hát ez egy picit ellentmondásosnak tűnhet, de a tagállamok nem kérhetik a bizottságot arra, hogy a közösségi költségvetés növelése nélkül több mindent hajtson végre. Hát vagy növeljük a közösségi költségvetést, vagy ha nem, hát akkor nekünk nehéz még több mindent végrehajtani, amit a tagállamok kérnek, ugyanakkor a költségvetésből. A 2014-ig a finanszírozáshoz biztosított mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a finanszírozás további folytatását is biztosítsuk. Mielőtt lezárom, két dolgot még hat pontosítsak. Az én szándékom az az, hogy a REACH felülvizsgálatáról a közleményt az elkövetkezendő hónapokban nyújtson be, Ugye válságot éltünk meg a végrehajtás első öt évben, évében. A tagállamok 2010-ben eh, jelentést készítettek, és hát a szigorú jogi kötelezettségeinken túllépen, túllépve más fajta értékelést, administratív költségekkel kapcsolatos, illetve hatásvizsgálati értékelést is tartalmaz majd ez a jelentés. Az utolsó téma pedig a kis- és középvállalkozások és az ő hozzáférésük a hitelhez. Én a parlament segítségét szeretném kérni az elkövetkezendő pénzügyi tervek kapcsolatos vitában. És a COSME programról van itt szó, ugye, amely pontosan a kutatást, innovációt támogatja a kis- és középvállalkozások esetében. Tehát a kockázati tőke felhasználását, a versenyképesség erősítését, a nemzetközi szintére való kilépést támogatja. És számunkra nagyon-nagyon fontos. Még valamivel kapcsolatban szerettem volna szólni valamit. Múlt pénteken Bárnyé biztos úrral együtt levelet küldtünk az Európai Bankhatóság elnökének, és azt kértük, hogy a Bázel 3-as alkalmazása ne terhelje a kis és középvállalkozásokat. Tehát kértük az alkalmazás, a Bázel 3-as szabályok alkalmazásának a felülvizsgálatát, hiszen a kis és középvállalkozások esetében a kockázati arány teljesen más, tehát 75%-ról kértük, hogy vigyék ezt le 50%-ra. Nyilván, hogyha elismerik a kockázat a KKV-kkal kapcsolatos kockázat alacsonyabb szintjét, akkor ennek pozitívabb hatása lesz, attól függetlenül, hogy a bankok magatartása milyen. A növekedéshez és az innovációhoz elengedhetetlen, hogy a megfelelő pénzügyi erőforrásokhoz hozzáférjenek ezek a kis és középvállalkozások, és hát ha valaki bizony vállalkozás, akkor nem fér hozzá könnyen a hitelekhez. Az Európai Központi Bank tíz nappal ezelőtt tette közzé ezeket az információkat, még nem tudjuk megerősíteni, hogy ez így is lesz Igyekeztem mindent összesűríteni, elnézést kérek, ha egy kicsit hosszasan beszéltem. Rengeteg a téma, amely nagyon fontos, és nagyon szívesen válaszolok persze a kérdéseikre. Remélhetőleg sikerül erős, növekedést támogató politikát megvalósítanunk, és az európai állampolgárok igényeire választ adni. Megköszönöm a biztos úrnak. Mindannyian tudjuk, hogy most viszont bajban vagyunk, mert bizony 16 órakor el kell, hogy kezdjünk szavazni, és most már 43 van. Úgyhogy tizenketten kértek szót, akik feliratkoztak a hozzászólók listájára. Úgyhogy én most azt rögtön be is jelenteném, hogy lezárnám ezt a listát. Jó, akkor már 13-an vannak a hozzászólóink, de most ezzel lezárjuk a hozzászólók listáját mindenki talán egy kérdést tegyen fel, akkor a biztos úr még talán tud válaszolni, ha nem, akkor nem. 10-15 perccel talán egy picit elcsúsztathatjuk a szavazást, ezzel ért, akkor, le, akkor lenne elég idő a megbeszélésre? Nem, nem értenek egyet vele. Hát akkor fejenként egy perc marad, és a biztos úr meg majd megpróbál úgy válaszolni, ahogy tud. Fejenként egy kérdés, 60 másodperc, ilyen feltételeink vannak, nekem asszony. Gracias, comisario, por estar aquí, solo en un minuto. Köszönöm szépen, ennek azt és köszönet a biztos úrnak, amiért ellátogatott hozzánk. Nagyon gyors lesz a kérdésem, amely rendkívül konkrét, és az egyik éppen megvitatott központi fontosságú témára szeretnék kérdezni, a Horizon 2020-as programról, illetve az E-program keretében megvalósítandó alprogramokról, a Kozméről szeretnék kérdezni. Ugye a Kozma esetében arról van szó, hogy a KKV-k számára meg szeretnénk könnyíteni a forrásokhoz való hozzáférés, ugye a kezdeményezéseiket, a különösen a növekedés támogató kezdeményezéseket támogatni tudjuk a KKV-k esetében. A biztos bizonyára tudja, hogy az előző program, a CIP program előirányozta a költségvetési lépéseket és, és a szintézkedéseket, amelyek amelyek a, a munkaprogramot támogatták volna, de most jelen, a jelenlegi programban, a COSME esetében nem látjuk a konkrét intézkedéseket. Tehát meg tudnám mondani, hogy a COSZBEN milyen konkrét intézkedéseket hivatott majd finanszírozni. Köszönjük. Köszönöm. Biztos úr, nagyon komoly tárcája van itt, hát idő betelik, hogy erre reagáljunk, de majd megpróbálom korlátozni a hozzászólásomat. Köszönöm, hogy a francia és a német választásokat is említette. Nagyon örülök, hogy a kancellár asszonyunk is újra felfedezte a növekedést. Reméljük, hogy az európai szinten is majd így fog megjelenni. Az űr politikai stratégia esetében, és különösen a GNSS 900 esetében komoly nehézségekkel küzdünk, tudja, hogy a parlament hogyan látja ezt a kérdést, de hogyan akarja azt garantálni, hogyha, hogyha a parlament élni akar a GNSS ez az esetében a együttdöntési jogával, hogy akkor hogyan kíván eljárni. A legutóbbi választások talán a tanács körében is újfajta szemléletet hoz majd be, hiszen hogyha majd csak néhány tagállam akarja a GNSS-t támogatni, akkor úgy gondolom, hogy világosan le kell szögezni, hogy vagy az ESA alapján járunk el, vagy pedig közösségi modellt alkalmazunk, de akkor mindenkinek együttesen hozzá kell erre járni. Anders Dottir képviselője szó. Köszönöm szépen a szót. Két kérdésem lenne a biztos úrhoz. ben egy, a bizottság számára egy tanulmányt készítettek eh, arra vonatkozóan, hogy mennyire fontos az innováció támogatása, az új technológiák támogatása, de továbbra is e, nagyon nehéz hozzáférni az ezzel kapcsolatos szabványokhoz. Ugye itt e, nagyon sokszor a szabványok alkalmazásáról beszélünk, ahelyett, hogy a szabványokhoz való hozzáférés könnyítenek. Nem tudom, hogy a biztos úr kíván-e e, bármi felépesteni tenni annak érdekében, hogy KKV-k is hozzáférhessenek a különböző szabványokhoz. Aztán a közös európai szabványa kapcsolatban ugye nagyon sok bírálat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi változat hátrányos lehet a kkv számára, és a bizottsági tanulmányok is azt mutatják, hogy, hogy a, a, a nagyon műszaki jellegű eh, területek esetén problémát okozhatnak a szabvány a következő, azaz a különböző problémákat küzdködik a KKV-k a, a választók közöttemben, amikor pályázni kívánnak különböző programra, és a Horizon program, illetve a COSLA program sem foglalkozik ezekkel a nehézségekkel, a pályázati hozzáférési nehézségekkel. Nem tudom, ő mit kíván tenni, ez az az igazgatási, a feldolgozási rendszert érint, sokszor párhuzamosan többször kell benyújtani a formanyomtatványokat, és sokszor nem világos, hogy ki miért felelős, kinél lehet például a panaszt benyújtani. Szeretnék néhány módosítót benyújtani azzal arra vonatkozóan, hogy, hogy a bizt, biztos úr szolgálatai hogyan foglalkozhatnak ezekkel a problémákkal. Helmer úr szó. Elnök asszony, szeretném megkérdezni a biztos út, hogy mindez a hirtelen beszéd, a növekedés nem egyszerűen csak a francia és görög választásokra adott gyors reakció. Valóban vannak ide reális megoldási javaslatok is arra vonatkozóan, hogy ezt a problémát orvosoljuk. Itt ugye Európának nincs pénze a csak adósságokkal küzdködünk a költségvetését, nem emelhetjük mi. És e- Európa ugye nagyon sokat vesztett a versenyképesebb, és hát itt az adminisztráció és az adózás túlzott mértéke is akadályozza a KKV-kat. Önök ugye okos uh, szabályozásra beszélnek, de nem okos, hanem kevesebb szabályozásra van szükség, leginkább Dél-Európában, ugye a versenyképesség nagyban csökkent Portugália és Görögország, sohasem fognak a globális piacokra visszatérni, hogyha folyamatosan be vannak zárva az eurózónába óriási költségekkel jár ez az őrült klímapolitika, amelyet Európa képvisel. Ugye itt azt mondják, hogy Európának kellene a harmadik ipari forradalmat megvalósítani, de hát Amerikával, Indiával, Kínával kell szembe szállnunk, ahol a, a palaolaj, illetve a szén rendkívül olcsó. Valóban borzasztó azt látni, hogy hogy nem látják azt, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy ezt a problémát végre kezdjük el megoldani. Ransdorf kollégája szó. Eh, eh, Köszönöm szépen ennek hogy Nem tudom, hogy konkrét intézkedéseket eh, tudna említeni, hogy az, a bizottság mit tesz annak érdekében, hogy a harmadik ipari forradalmat valóban felgyorsítsa. Köszönöm, Grösztett asszony. Merci beaucoup. Euh, Köszönöm szépen, biztos úr. Biztos a növekedés. A növekedés, ugye tudjuk, hogy nem lehet felülről elrendelni. Nagyon sajnálom, hogy a francia választási kampányban nem beszéltek e, eleget a vállalkozások versenyképességéről, hiszen ez csak, ezek a KKV-k csak akkor lesznek versenyképesek, ha az adósságot sikerül törlesztenünk az Európai Unión belül. Egyetértek a biztos úrral abban, hogy a KKV-k azok a vállalkozások, amelyek valóban jólétet és munkahelyeket tudnak teremteni. Nagyobb rugalmasságra, kevesebb előírásra van szükséges több pénzügyi forrás. Erről ön is beszélt, de érdekelne az is, hogy mit gondol az európai kockázati tőke bevonására annak érdekében, hogy az innovatív KKV-kat támogatni tudjuk. Az Európai Beruházási Bank nem tud mindenhol ott lenni. Itt komoly befektetőkre lenne szó, lenne szükség, amelyek segítenek finanszírozni az innovatív projekteket a KKV keretében. Aztán nem tudom, hogy tudnál több szót szólni arról, hogy például Kína esetében nagy problémát jelent a ritka földfémekhez való hozzáférés. Köszönjük. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ για το ζήτημα που θίξατε σχετικά με τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει η Κομισιόν σε συνδυασμό. Köszönjük szépen a szót, köszönjük, hogy bemutatta azokat az intézkedéseket, amelyeket a bizottság bekíván vezetni. Nyilván a görög és a francia választási eredmények fényében változtatnak ezek a javaslatok. Mindannyian tudatában vannak bizonyára, hogy ha olyan országokban kerülsz a választásokra, amelyek válságban vannak, nagyon hasonló eredményeket fogunk látni, hasonló eredmények fognak születni, mint Görögországban. Hiszen a megszorítások, növekedési eh, kilátások nélkül sehova nem fognak vezetni, és remélem, hogy a biztos úr továbbra is arra fog törekedni, hogy, hogy az új modell bontakozzon ki, azaz, hogy a megszorításokat növekedés támogató intézkedések kísérjék hosszú távon. Remélem, hogy nem felkezek meg arról, hogy a választási eredmények nem okai valaminek, hanem a következményei az eddigi politikának. Köszönöm, köszönöm szépen. Biztos, én azok az a azt tartozom, akik a tetteket tartják fontosnak, nem annyira a terveket és a szavakat. Ugye az iparpolitikáról nem régiben egy nagyon jó közlemény született a bizottság részéről, és az egyik legjobb javaslat arról szólt, hogy a jövőben az összes uniós jogszabály javaslat kidolgozásakor figyelembe kell venni azt, hogy milyen hatással lesz az adott jogszabály az európai ipar versenyképességére. Mikorra kerül ez megvalósításra, és nem csak szavak maradnak ugye ezek a közleményben. Köszönjük szépen, Kovics kollégája szó. Hvala lepa, gospa predsednica. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, én egyetértek azzal, amit elmondott, hogy feltétlenül takarékoskodni kell, de ez azért így önmagában nem lesz elég. Hiszen nagyon gyakran a polgáraink nem hiszik el, hogy ez önmagában elegendő. Nagyon sok KKV-nk van, és a COSME, ez egy nagyon korlátozottan rendelkezésre álló forrás, és ezért az érdekelne, hogy milyen más lehetőségeket lát a KKV-k internacionális tevékenységének a kiszélesítésére, hiszen jó ötleteket hallhattunk a KKV-k platformjával kapcsolatban. Megész asszony következik. Köszönöm szépen, biztos köszönöm, hogy megfelelő hívószavakat mondta a növekedés, ugye a legfontosabb, ez a legfontosabb számunkra egy nagyon ösztönző politikára lenne szükség. Azonban az ösztönzéshez konkrét intézkedésekre van szükség, és úgy gondolom, nagyon sokat hallunk a bizottság vizióiról, a stratégiákról, de nem igazán látunk sok konkrét fellépést és intézkedést. Ugye ön azt mondta, hogy az Egyesült Államokban készül, hogy nyersanyagokra vonatkozó egyezményeket kössön, de milyen konkrét eredményeket vár ettől a nyersanyag stratégiától. És aztán egy másik pont. És nagy mértékben egyetértek az, és gondolom mindenki egyetért azzal, hogy a KKV-k létfontosságúak. Azonban én inkább egy integrált megközelítést támogatnék, és ha a versenyképességet akarjuk fokozni, akkor a KKV-knek valami extrával kell Megszer kell felmutatniuk, vagy innovatívnak kell lennünk, vagy nagyon magas minőségű terméket kell piacra dobniuk, és ez, ez nem képezi részét a COSME programnak. És végül a nanotech, a nanotechnológia, úgy gondolom ez is egy nagyon fontos, új innovatív uh, technológia, és ezt is uh, uh, nagyon nagy, nagy mértékben támogatás az, hogy mikor láthatunk itt eredményeket. Köszönjük szépen, Weber kollégája, sző egy percen belül két kérdést tudok csak föltenni. Az első kérdés a KKV-kra vonatkozik. Hallanak, ugye? kérdezi a képviselő. A KKV-k illegális, tisztességtelen konkurencia áldozatává válnak, nagyon nehéz helyzetben vannak, amikor a VTO vitarendezési eljárását kívánják igénybe venni, ez nagyon költséges és hosszadalmas, biztos úr mit kíván tenni annak érdekében, hogy a KKV-k a hozzáférését megkönnyítse ezen eljárásokhoz, amikor a dömping árakkal vagy hamisítványokkal kell szembenézniük, és próbálják a versenyképességüket megtartani. Második kérdés, úgy a közbeszerzési kiírások, esetében nagyon sok esetben bezárkóznak az országok, például a kínai piac, de a kanadai piac is bezárkózik, például a Bombardier, a párizsi helyérdekű vasutakra ajánlatot nyújthat be, még máshol esetek nem, de mit fog tenni azért, hogy mindenhol élessünk a közbiztosási lehetőségekkel? Uh, Rubik úr, igen, tehát én nemrég voltam az Egyesült Emirátusban, és ott egy új uh, vám szabad terület létezik, ahol semmilyen adót nem vetnek ki az ott dolgozókra, tehát se általános forgalmadót, se jövedelmi adót, se társasági adót. És ez érdekelne, biztos úr, hogy a DG Enterprise részéről nem lehetne egy elemzést készíteni azzal kapcsolatban, hogy egy 2020-ig egy roadmap-et készíteni az adózással kapcsolatban, hogy mi lenne a leghatékonyabb adózási mód arra, hogy a kicsi és közepes vállalatokat támogassuk fejlődésükbe, és én nem hiszem, hogy ezt csak a Digi Taxation-re kellene bízni. Én azt gondolom, hogy a Digi Enterprise számára ez egy nagyon szép feladat lenne, hiszen itt nagyon fontos az is, hogy azok az emberek, akik a kockázatot magukra vállalják, azok valóban utána valamit nyerjenek is ezen, tehát ne csak a hiteleiken maradjanak utána ülve. Köszönöm. Köszönöm, Gutiérrez kolléga. Dos cosas. Muchas gracias, señor presidente señor comisario, por haber venido. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk, biztos úr. Két kérdést szeretnék feltenni látom, hogy ön nagyon nagy erőfeszítéseket tesz a KKV-k számára, és nagyon eredeti kezdeményezéseket, például egy teret kíván teremteni a vállalkozók számára. Mindezek a kezdeményezések nagyszerűek, de meg szeretném kérdezni, hogy ezek a kiírások, amelyeket ilyenkor megjelentetnek, ezek mindig valamilyen közhivatalon keresztül jelennek meg. A kérdésem az az, hogy hogy ezek a hatóságok gyakorlatilag ilyenkor közvetítőként működnek közre, és így a KKV-k igazából nem is nagyon tudnak közvetlenül tudomást szerezni ezekről a lehetőségekről. Tehát ez az első kérdésem, hogy ezek valóban közhatóságok-e. A másik pedig, hogy a KKV-k esetén nincs arra lehetőség, hogy az egészen kicsi vállalatokat valahogy megjelentessük, hogy meg tudjanak jelenni kifelé, és kis cégekkel is lehessen innovációs kooperációkat alkotni, hiszen gyakorlatilag ezek a cégek nem tudnak megjelenni a piacon, nem tudják a piaci erejüket közvetíteni, mert hiszen így lehetséges lenne, hogyha kooperációkat alkotnának a nagyobb cégekkel. Köszönöm szépen! 5 perc. percünk maradt, és a biztos úr ennyi idő alatt kell, hogy válaszoljon a kérdésekre, mert utána szavazunk. Köszönöm, elnök asszony, megpróbálok válaszolni először Ermer képviselő kérdésére. És elmondom, ugye ő azt mondta, hogy a bizottság keveset tett a növekedés ügyében, és hogy csak nem régiben ébredt fel. Hadd emlékeztessem Elmer urat a következőre, hogy a növekedésről, nem tudom, hogy figyel -e rám, vagy hallgat-e most engem, mert hogyha feltett egy kérdést, akkor esetleg meghallgathatná az arra adott választ is. Nem láttam, hogy rajta lenne a fülhallgató. Ő azzal vádolta a bizottságot, hogy a növekedéssel csak a választási eredmények után kezdett el foglalkozni. Hát én bizony a mandátumom eleje óta foglalkozom a növekedéssel, és pont az ő hazájába, az Egyesült Királyságba utaztam el először, egy nagyon konzervatív országba, ott alaposan tanulmányoztuk a konzervatív kormány növekedéssel kapcsolatos dokumentumait, Öt héttel ezelőtt jártam a Buckingham palotában, a Yorki herceggel és másokkal találkoztam, az ipar képviselőivel, a brit légi ipar képviselőivel, a növekedésről, növekedés fontosságáról beszéltünk, és arról, hogy az önök kormánya, mennyire illetve a királyi család milyen fontosnak tartja például ezt az ágazatot, és az ön kormányával együttműködésben. Például szeptemberben Londonban egy nagyon fontos konferenciát tartunk a Galileo szolgáltatásairól, és arról, hogy ezek a technológiák hogyan támogatják a növekedést. Hát nem tudom, hogy ez azt jelenti-e, hogy csak most ébredtünk fel. És aztán maradjunk a, a légtérben az űrpolitikánál. Én minden fronton szeretnék foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tehát nem arról van szó, hogy a GNSS programmal kapcsolatban nincsen érdeklődés a tanácsban belül. Inkább arról van szó, hogy az országok nagyobb része azt kéri, hogy a finanszírozás a költség, közösségi költségvetésen belül legyen. A Lengyelország, Litvánia, azt hiszem, az a két ország, amely támogatja a bizottság javaslatát, hogy a közösségi költségvetésen kívül oldjuk meg ennek a finanszírozását. Hát én szerintem ezt a kérdést meg lehet oldani egy nagyon fontos projektről van szó, az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is, és más területeken is, és a rendszer, a vállalkozói rendszer nemzetközi vétételével szemben is nagyon fontos ez, gondoljunk Afrikára, Kínára, vagy a világ bármely más részére. Ami azt illeti, hogy a kifizetések késledelmesek a bizottság részéről, Ford asszony említette ezt, igaza van tényleg még mindig küzdünk ezzel, hogy elérjük, hogy a tagállamok mielőbb megkaphassák a szükséges pénzeszközöket, hogyha vannak ugye különleges esetek, ahol a bizottság késedelmes, késedelemben volt, Kérem, hogy ezt tudassák velem, hogyha az én főigazgatóságomat érinti ez, akkor én azonnal közbe fogok lépni, a kabinetem is az önök rendelkezésére áll. Én nem tudom, hogy a tolmácsolás az megfelelő-e, de én azt mondtam, hogy amennyiben vannak olyan esetek, amelyekről nem beszélt, akkor legyen szíves, jelezze ezt nekem, és azonnal lépek, hogy ezt megpróbáljam megoldani. Nem értem, hogy miért rázza a fejét. Fordasszony, én szív, most angolul megismétli a biztos úr, én készen állok arra, hogy önnel eszmét cseréljek, és hogy megoldást találjunk. Ha problémák vannak, akkor a saját főigazgatóságon belül mindenképpen megkeresem a megoldást és olaszul folytatja. Ami a COSME programot illeti, 2,5 milliárd, euró áll rendelkezésünkre a javaslatunkban, a költségvetési javaslaton belül. Persze sokkal több mindent be lehetne ide tenni, ugye a kockázati tőkét és egyebeket. Grösszeszt asszony, illetve Casillo képviselő kollégám, kolléga kérdésére már válaszolok is ezzel. Nagyon pozitívak az eredmények, ami például a kockázati tőke bevonását illeti így több garanciát is tudunk biztosítani. Tehát már a régi rendszerrel, a CIP programmal 147 ezer kis és középvállalkozást tudtunk finanszírozni, amelyek egyébként nem tudtak volna hitelhez hozzájutni. Szeretnénk tehát tovább folytatni a munkát, és ezt az erősítő hatást fenntartani. Tehát például, hogy a kozme csomagnak lenne egy ilyen hatása, körülbelül 55 milliárd euró válna felhasználhatóvá. De hát ugye nyilván itt az ember elmondhatja, hogy ha emelnénk a kozme költségvetését, akkor még több mindent lehetne elérni, még nagyobb sokszorozó hatást. De hát egyelőre ez van. Továbbra is folytatni fogjuk a kis és középvállalkozások támogatását. Ami a konkrét lépéseket illeti, ugye valaki kérdezte a kulcsfontosságú technológiákkal kapcsolatban, illetve a nyersanyagokkal kapcsolatban. Nos, hát ugye megvan az innovációs partnerség, a nyersanyagok témájában ezt említettem a helyettesítésről, illetve az újrafelhasználásról tárgyalnak, az Európai Parlament is részt vehet ebben a munkában természetesen. Konkréte. Noi... Aztán konkrétumokat kértek tőlem tehát szeretném tájékoztatni, hogy 2020-ig az újrafelhasználás és a helyettesítés témájában 10 kísérleti, innovatív kísérleti projektet kívánunk indítani, és legalább három alapvető alkalmazás kapcsán helyettesíteni kívánjuk a nyersanyagokat. Szeretnénk egy kutatói hálózatot kiépíteni, és európai normákat kidolgozni, egyfajta modellezési, dinamikus modellezési rendszert kidolgozni, illetve proaktív stratégiát elfogadni a többoldalú szervezetek együttműködésére vonatkozóan. 2011-ben a bizottság, ahogy a parlament kérde, kérte, elfogadott egy ajánlást a nanoanyagokról, és most ott tartunk, hogy folyik a munka, a technikai kérdések, az apróbb részletek pontosítása terén, tehát ugye még mindig a nanoanyagokról van szó. És egy konzultáció is zajlik már a szolgálatok között. Aztán, ami a hamisítást illeti, dolgozunk, nagyon komoly munkát végzünk, bizonyára tudják, hogy a parlament és a bizottság is ugye mennyit küzdött nem könnyű ez a munka, ez a küzdelemet rengeteg akadályjal találtuk szembe magunkat már magán a tanácson belül is. Aztán a kölcsönösség kapcsán ugye önök is tudják, hogy Bárnyi biztos úrral együtt írtuk ezt a levelet, amit említettem, Bározó elnök úrnak, annak érdekében, hogy a saját know-how-nk, tapasztalataink védelmét valahogy oldjuk meg, és hozunk létre akár egy ügynökséget, amely ilyen lépéseket tesz, ilyen beruházásokra képes. E, hasonló ügynökség egyébként létezik és működik az Egyesült Államokban. Néhány, négy héttel ezelőtt fogadta el az Európai Bizottság Weber képviselő által felvetett problémákra reagálva mondom a javaslatát, és ezt a parlament és a tanács figyelmébe ajánlotta. A közbeszerzések területén, ugye a kölcsönösségről szóltak ezek a javaslatok, Bárnyé biztos úr is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és én osztom az ő véleményét a lényegi kérdésekben. Az utolsó dolog, az alkalmazás, tehát az iparpolitika gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban mindenképpen szeretnék válaszolni a kérésre. A versenyképesség proofing javaslatot nagy lelkesedéssel fogadták a tagállamok, és én írtam is mindenkinek, hogy ezt azonnal fogadják el. Lehet látni, hogy ez a bizottság dokumentuma, tulajdonképpen Európáról ad egy fekete-fehér képet. Németországban például nagy lelkesedéssel fogadták ezt a javaslatot Rözler úr is lelkes volt, és támogatni kívánja a bizottságnak ezt a fajta felépítés, felépését, ami az úgynevezett competitiveness proofinget illeti. Mindenkinek a rendelkezésére állok természetesen továbbra is más találkozókon, vagy egyéb formában, de bármikor is a főigazgatóságom és a kabinetem is szívesen válaszol, az önök rendelkezésére áll, minden kérésre választ adunk, nyugodtan forduljanak hozzánk, mindig ezt tudják, hogy az Európai Parlament számára mindig rendelkezésre álltunk, 15 évig én is képviselő voltam, tehát azért tudom, a, hogy milyen a másik, az azt a másik oldalán ülni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr és megköszönjük, hogy eljött. Elnézést kérünk, hogy itt az utolsó válaszadás során ennyire kellett kapkodnunk, mert hát a szavazás az nagyon fontos, meg kell, hogy kezdjük a szavazás, egy kicsit sietve kellett ezt a találkozót megoldanunk. Nagyon köszönjük, hogy eljött még egyszer, és köszönjük, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Mi hamarabb szeretnénk viszont látni itt a szakbizottságban. Minden jót kívánunk önnek, jó munkát! Bene, iniziamo subito le operazioni di voto. Il primo punto... Kezdjük is akkor rögtön a szavazással. A hatos napi rendi pontunk az első jelentés, amiről szavazunk, ez a Kálfény jelentés. Először is nézzük meg, hogy vagyunk-e elegen. Egy tesztet hajtsunk végre, jó? Úgyhogy akkor nem is tudom, mit mondja. Ki örül ennek a késedelemnek, hogy késve kezdjük a szavazást, a szavazzon igennel, a többiek nemmel. Allora, il ritardo, la... avete votato tutti? Mindenki szavazott? Igen. Akkor lezárom a szavazást. Nos, lássuk, hogy megvoltunk-e mindannyian. Igen, tökéletes. Nincsen senki, egyik frakció se több, se kevesebb, tehát pont jó. Akkor Libe 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, bocsánat, a 15-16-osról egybe szavazunk, elnézést, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es, 18-as egybe mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A Libe hetes következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 8 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es a szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es és 32-es egybe mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as hmm, mellette ellene Hát ezt ellenőrizzük. Jó, akkor a 33-ast ellenőrizzük. Aperto. Megnyitom. Egy néppárti képviselővel több van. Én egyébként nem is szavaztam most. Egy néppárti képviselővel több van. Jó. Akkor lezárom a szavazást. 11 igen, 45 nem. Ez azt jelenti, hogy elutasítottuk. 34-es mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Akkor a 39-esről szavaznunk kell mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 41. Nem, a 40-es következik, javítja az elnök asszony mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40, ö, 44 45-ös és 46-os egybe mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Libe 17-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as az előadói mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 57-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Libe 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 58-as és 59-es egybe mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 62 és 63-as egyben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Libe 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-66 1 ben mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk,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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kihagytuk a 9-est, mondja az elnök asszony, tehát 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 10-esről akkor már szavaztunk, jön a 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és akkor most már csak a végszavazás van hátra, elektronikusan szavazom, megnyitom a szavazást. Megnyitottam, Két néppárti képviselővel több van, mint kellett volna. Én már kivettem a kártyámat. Még mindig egy kép- néppárti képviselővel több van, mint kellene. Minden rendben? Akkor lezárom a szavazást. 50 igen és 7 nem szavazat. Jó, akkor 51 mellette, 7 ellene, ez azt jelenti, hogy elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, és rátérünk a következő jelentésre, Herzog jelentés, és a hármas kompromisszummal kezdjük mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette. Ellenőrizzünk mit? kérdezi az elnök asszony. A 45-ösre kérik az ellenőrzést, tehát akkor elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. 35, igen, és 24 nem. Elfogadtuk. Akkor 46. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 47 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 48 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Az 50-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 51 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 52 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 53 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 54 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 55 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 61-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Op, egy szocialistával több van. Lezárom a szavazást. 31-28 arányban elfogadtuk. A 61-est 62 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 63 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 64 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 65 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 66 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 69 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 76-os módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 82 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 83 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük. A 84-es módosítóról megnyitom az elektronikus szavazást. Voto chiusa. Un PP di troppo. Lezárom. Egy néppárti képviselővel többen voltunk, most lezárom. 32-27 arányban elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük ezt elektronikusan is. Tehát a 90-esről megnyitom a szavazást. Sono 90. Voto chiuso. C'è sempre il suo voto da tenere. Lezárom. 41-18 arányban elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 116 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 117 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 118 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 119 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 120 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 122 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 128 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 129 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 131 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 132 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 133 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 134 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 135 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 136 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 137 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 138 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 139 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 140 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 141 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 142 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 143 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 149 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 150 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 151 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 152 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 153 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 154 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 155 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 156 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 157 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 158 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 162 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 163 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 165 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 165 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 168 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 170 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 171 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 172 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 173 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 175-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 176-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 178-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 179-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 180-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 181-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 182 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellette, ellen, ellene tartózkodás ez nem világos, úgyhogy ellenőrizzük. A nyolcas módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? 41-18 arányban elfogadtuk tehát a 8-as módosítóra volt szó 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 10-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 11-est ellenőrizzük, megnyitom. Voto chiuso. 29-29. Lezárom. 29-29 is volt egy tartózkodás, hát ez azt jelenti, hogy nem fogadtuk el. Op, itt van még egy szavazat, akkor 30-29 arányban mégiscsak elfogadtuk, mondja az elnökasztony, tehát a 11-es módosítóról van szó. 12-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, a 32-es következik mellette, 32-es, igen, 32-es módosító tehát ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 33 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 34 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Inta 1-es mellette. Ellene úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de azért nézzük meg. Voto chiuso. Oh. Dovete alzare Inte uno approvato. Tehát lezárom, 48 arányban elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, déve egyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, deve kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, deve 3-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, deve 4-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, deve 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, deve 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, deve 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, deve 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, afet 4-es mellette, ellene tartózkodás Blogban szavazzunk? Született egy javaslat. Az összes AFET módosítóról egyetért ezzel mindenki, hogy blogban szavazzunk? A 4-estől a 14-esig egyetértenek? Nagyszerű, akkor a 4-estől a 14-esig ki van mellette? Ellene? Csicseszter úr. A blog ellen, blogban szavazást ellenzi, vagy valamit leszavazott most. Elnök asszony, én készen állok arra, hogy blogban szavazzunk, de csak 4-től 10-ig mert ugye a 11-esről nem kellett volna szavaznunk itt, ahogy a kollégák is mondják. Nagyszerű, akkor 4-estől a 10-esig kíván mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. A FED 12 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FED 13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A FED 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFET 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFET 19 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és következik az elektronikus végszavazás, megnyitom. Un PP e di troppo. E Egy néppárti képviselővel több van a kelleténél. Votazione chiusa. Lezárom a szavazást. 47 mellette, 10 ellene, és volt egy tartózkodás. Gratulálunk az előadónak, elfogadtuk a jelentést. Következik Hadzsi Georgiú jelentése. 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Ez nem volt világos, tehát ellenőrizzük a tiz... Botok chiusa. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 31 mellette, 28 nem szavazat, elfogadva. Elfogadva, tehát még. 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20-as módosító. Nem, először a kettes kompromisszumot ellenőrizzük. Kettes kompromisszumra megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 20 igen szavazat, 39 nem szavazat elutasítva. Tehát kettes kompromisszumot elutasítottuk, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük a 25-öst. Lezárom a szavazást. 32 igen szavazat, 28 nem szavazat, elfogadva. 26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrezzük a 27-est. Nagyon szoros. Lezárom a szavazást. 28 igen, 31 nem szavazat elutasítva. 28-as mellette ellene. Elutasítva. legalábbis a frakciók vezetőinek kellene egyértelműen jelezni a szavazatok, különben nem látom át a helyzetet, egyértelműen szavazzanak 22-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es mellette ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Nem világos. 31-esről szavazunk, tehát lezárom a szavazást. Elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogad. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. de ellenőrizhetjük és 36-osról szavazunk tehát. Elnézést kérek, de ezek a többségek nagyon gyorsan váltakoznak egyik vagy másik oldalra. Lezárom a szavazást. 19 igen szavazat, 37 nem szavazat, elutasítva. 38 os mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogad, 40 es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 1-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 2-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette ellene tartózkodás nem tudom, ellenőrizzük az ötös módosítót. Lezárom a szavazást. 16 igen, 43 nem szavazat elutasítva. 6-os módosító mellette ellene. Tartózkodás elutasítva. 7-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadva. És akkor a zárószavazás. Megnyitom. Megnyitom a szavazást. Egy néppárti képviselővel túl sokan szavaztak. 51 igen szavazat, nem 52 mellette, 3 ellene, 4 tartózkodás elfogadva, gratulálunk. Következik a Simánszki jelentés, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcasról szavaztunk. Ellenőrizzük. Nyolcast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 28 igen szavazat, 29 igen, 30 nem szavazat, elutasítva. Tizenkettes mellette, ellenem tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 42 kettes mellette e, ellene tartózkodás elfogadva, egy város mellette ellene tartózkodás elfogadva, záró szavazás, megnyitom a szavazást. Egy néppárti képviselőből megint túl sokan szavaztak. most lezárom a szavazást. 56. Igen, egy nem szavazását tartózkodás elfogadva. Gratulálok. Most következik a Zuber jelentés. 19-es módosító, szobeli módosítóval. Merkész kolga kérsz. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm, hogy említett ez a szóbeli módosítást néhány jogi megszövegezési probléma miatt javasolt szeretném itt ezt elmondani, de talán mindenki meg is kapta a szavazólistán ezt a szöveget. Köszönjük szépen. Tehát szeretné, ha még egyszer felolvasnánk nem, akkor szavazunk 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 22-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 23-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 8-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 24-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette, ellene, e, tartózkodás, 25, nem tudom, ellenőrizzük a 25-öst. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Elutasítva, tehát a 25-ös. 10-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 11-es és 26-os azonosak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 22 as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 32 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 33-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 34-es mellette, ellene 33-ast ellenőrizzük. Rendben. Lezárom a szavazást. 33 igen szavazat, 25 nem szavazat, elfogadva. 34-es mellette, ellenállt tartozkos, elfogadva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 36-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 38 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 39 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellette, ellenőriz Nézzük a 46-ost. Lezárom a szavazást. 31 igen, 27 nem szavazat, elfogadva, elnézést kérem. Elfogadva. 47-es mellette ellene tartozkos elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tizenötös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Zárószavazást Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 54 igen, egy nem szavazat. Elfogadva gratulálok. Ezzel a szavazások végére értünk, egész gyorsak voltunk. És akkor következik a következő napi rendi pont. Antonio Kancsán úr jelentés a következő napi rendi pont. Az innovatív pénzügyi eszközök a következő többéves pénzügyi kerettel összefüggésben a témája. Ennek de várunk egy percet, hogy a kollégák elhagyhassák a termet. Bene, quelli che non sono interessati e abbandonino l'aula. Kérem, hogy akit nem érdekel ez a téma, az hagyja el a termet. Prego, Bene. Allora... Köszönöm szépen. És akkor meg is adom a szót az előadónak, Antonio Kancsennak. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mai témánk hát végsősorban csak egy véleményt szeretnénk ma előadni, de azért a téma az nagymértékben foglalkoztat bennünket, hiszen egy nagyon aktuális téma. Itt programozásról van szó, de nagyon fontos, hogy a terveinket meg is kell tudni finanszírozni annak érdekében, hogy infrastruktúrális projektekbe fektethessünk pénzt, és ezeket megvalósíthassuk. Azt gondolom, hogy a vélemény három súlyponton alapul, az egyik az a növekedés, ugye, amiről most folyamatosan szó van, de emellett nagyon jól meg kell figyelni, hogy hogyan és milyen helyeken kellene végrehajtani a terveinket. Erőteljesebb racionalizálásra és koordinálásra lenne szükség a finanszírozási források terén, hiszen nagyon sok egymásba belenyúló és egymásra ható finanszírozási eszközünk van, ami egyébként csak zavart és bizonytalanságot teremt azok körében, akik élni szeretnének, mindegy, hogy köz intézményekről van szó, vagy magán személyekről van szó, vagy magánvállalkozásokról. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos, hogy ezeket a viszonyokat tisztázni kell. Egy lényeges kiemelni azt, hogy milyen zavar létezik ezen a téren. Van az Európai Energiahatékonysági Alap, amely jól példázza azt, hogy ebben az esetben a politikai ötlet nem ö, gyakorlatilag nem ö, ingyenes ö, hozzájárulásként lett volna értendő, hanem ö, kölcsönként, és nem összekeverendő ez a strukturális alapokkal ez a forrás. Tehát gyakorlatilag ez az alap, ez pontosan fordított irányba hat ennél fogva, mint ami, ahogy ezt eredetileg terveztük. Tehát ez csak egy példa szeretett volna lenni arra, hogy meg kell mindig vizsgálni azt, hogy az ilyen eszközöknek milyen hatásuk lesz, hiszen itt gyakorlatilag abba kell hagynunk ezeket az ajándékozásokat. Nekünk az olyan projekteknek ehhez van szükségünk finanszírozása, amelyek korrektek, amelyek utána nyerességet hoznak, hozamot biztosítanak a finanszírozók számára. És ezért is az Európai Uniónak nem szabad elajándékozni, ablakon kidobálni a pénzt olyan projektekbe kell fektetni, amelynek környezetvédelmi, szociális vagy más téren indokai vannak. A második rész az a KKV-kkal kapcsolatos kérdés. Ugyanis a Bázel 3-as szabályokat figyelembe kell venni, hogy ezt az elnök asszony is elmondta, és nagyon fontos az, hogy ezek alkalmazása hosszabb időtartamra van tervezve, és végsősorban a kockázati feltételeket is figyelembe kell vennünk. Tehát nem szabad itt, hogy megfojtsuk a KKV-inket tehát nem szabad, hogy úgy támogassuk őket, hogy közben tulajdonképpen ennek pont az ellenkezőjét tesszük. A COSME finanszírozási eszközei és a Horizont 2020-as program alapján azt mondhatom, hogy lehetőséget kell teremteni arra, hogy minden egyes kezdeményezést meg tudjunk vizsgálni, amelyeket a KKV-k érdekében teszünk, mert hiszen ők tényleg nagyon fontosak a gazdaságunk szempontjából, és éppen ezért nagyon fontos, hogy megvizsgáljuk, hogy ö, hogyan tudnánk az értékhatárokat megemelni a, ebben a két programban. A harmadik pont, ami számomra szintén nagyon fontos, hogy, hogy amikor új finanszírozási eszközökről beszélünk, amelyek valami másnak az alapját képezik. Kép. Tehát például, hogyha a forrásaink alapján gratis pénz ajándékozásra gondolok, ilyenkor nagyon fontos, hogy multiplikációs hatást szeretnénk elérni finanszírozások segítségével, de vigyáznunk kell, hogy így a pénzek azért nem sokszorozódnak meg. Tehát nagyon fontos az, hogy azok a cégek, amelyek a piacon európai kölcsönöket adhatnak ki, ezeket is támogassuk. Tehát ez egy nagyon fontos hely és pont, ahol a helyzetet nagymértékben tudjuk javítani. Tehát az, e- az euró kötvényekkel kapcsolatban nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy Európa saját maga számára is tud kötvényeket teremteni, annak érdekében, hogy a saját infrastruktúráját messze menően megfinanszírozza. Én most olvastam, hogy Barózó azt mondta, hogy szükségünk van egy infrastruktúrális tervre. és hogyha megnézzük, hogy Oland milyen terveket ö, szeretne Franciaország számára bevezetni, ö, és e, megnézzük, hogy milyen ö, saját eszközökkel ö, gondol arra, hogy európai kötvényeket használjon fel erre a célra, én azt gondolom, hogy valami ilyen formában lehetne tenni ezzel kapcsolatban valamit, de azért persze ne felejtsük el, hogy a világ körülöttünk lángol a helyzet drámai, tehát itt nincs idő, amit elpazarolhatnánk. Az elmúlt órákban is és napokban is kaptunk erre nézve jelzéseket, tehát nagyon fontos, hogy bátrak legyünk, és tegyük meg a megfelelő lépéseket, akár több lépést is, mint amit, e, amire eddig gondoltunk, annak érdekében, hogy Európa ne csak spóroljon, hanem növekedjen is. És ehhez pedig nagyon fontos, hogy meglegyen az a szándékunk, hogy kilépjünk közvetlenül a piacra, és finanszírozási projekteket is kezdeményezzünk annak érdekében, hogy, hogy ne csak rövid távú beruházásokat támogassunk, hanem hosszú távokat is megfelelő hozammal azonban. Tehát itt nem ajándékozásokról beszélek, hanem a közszolgálati és magánprojektek támogatására gondolok. És ezek elengedhetetlenek, hiszen jelen pillanatban egy szűk keresztmetszetre Eh, jutottunk, és valahogy innen tudnunk, ki kell tudnunk lépni a közlekedési bizottságban is. Eh, én nagyon sok infrastruktúrás projektet vizsgáltam meg, és eh, lehetett látni, hogy az elmélet sokszor nagyon jó volt, a program is nagyon jó volt, de a gyakorlatban mégis valahogy mindig megbukott a dolog azon, hogy a pénz nem érkezett meg időben, vagy nem lehetett elegendő forrást biztosítani a tagállamoknak, nincs egyetlen egy forintjuk se, amit elajándékozhatnának, tehát, és nem is tudnak otlagos adóságokat sem magukra vállalni, és ezért is azt gondolom, hogy az Európai Unió az egyetlen olyan intézmény, ami ezt a helyzetet, ezt a gordiuszi csomót átvághatná. Tehát, kollégák, én azt javaslom, hogy a növekedés nem történhet máshogy, hanem csak ilyen ö, erőforrások segítségével. Köszönöm Kacsán úr, és Prohibi úr következik. Um, pardon, nome del collega Peter Skinner, um, che non, non è presente, si scusa. Peter would... Én Skinner úr nevében szeretnék hozzászólni, aki most jelen pillanatban nem tud itt lenni. Jön. Peter Skinner kolléga szeretne köszönet mondani ezért a jelentésért, és elnézést kér azért, hogy nem lehet itt mai napon, és nem vett részt az első eszmecserét. Peter arra kért, hogy néhány előzetes észrevételet osszam meg önökkel erről a jelentős tervezetről. Először is szeretnék különböző stratégiákat eh, megvizsgálni a Horizon 2020-as és a COSME tekintetében az új finanszírozási lehetőségre a tudományos és technológiai finanszírozási projektek alapvetően fontosak a következő évek fejlődésének szempontjából. Biztosítanunk kell, hogy a legnagyobb mértékben kerüljenek kihasználásra ezek a források. Például szeretnék kiemelni annak a fontosságát, és hogy nem csak közép és rövid távon, hanem hosszú távú befektetés lehetőségek is nagyon fontosak. Fontosak, hogy ez, fontos, hogy ezek a projektek fenntarthatók legyenek. Peter úr üdvözli azt, hogy Kancsán úr ezt a pontot is belevette a e, véleményébe, és már e, most várja a közös együttműködést az előadóval. Köszönöm szépen. És most akkor a saját nevemben is szólnék, hogyha lehetséges. Köszönöm szépen. További hozzászólok, Ha nem, akkor... Akkor Pródi úr most már saját nevében is szólhat. Igen, azt hittem, hogy vége volt az összes. Igen, Skinner úr nevében elmondtam az ő mondani valóját, de szerettem volna a saját nevemben is szót kérni, elnök asszony. Köszönöm szépen. Ahogy Kancsán kolléga is elmondta, én is szeretném kihangsúlyozni, hogy nagyon fontos az, hogy gyorsan térjünk át ezekre az új innovatív finanszírozási eszközökre, és ezen kívül szerettem volna kihangsúlyozni azt is, hogy a űr infrastruktúra szempontjából is rendkívül fontos ez, hiszen itt valódi európai struktúrákról van szó, de mondhatni egyfajta idő eltolódás van a költségek felmerülése és az első bevételek, a megtérülés között. Ez nagyon világ egyetemű, hogy itt feladatot kell vállalnunk nem szabad az infrastruktúra fejlesztésének a finanszírozás hiányától szenvedni, éppen ezért elengedhetetlen annak érdekében, hogy ezt az európai szakpolitikát kiteljesítsük, hogy megfelelőképpen finanszírozzuk ezt a projektet, időveszteség nélkül kell végrehajtanunk ezeket a befektetéseket az űr infrastruktúrákba. jelenleg ugye még anticiklikus hatásokkal kell megküzdenünk, de ha sikeresek lesznek a befektetések, akkor újabb e, tevékenységeket lendíthet az föl, és e, utólagos pozitív hatása is bírhat, tehát mindenképpen szükség van ezekre a befektetésekre szeretnék arra a döntésre emlékeztetni, amelyet jó magam nem igazán értettem, hogy a GNSS-t másképp kívánjuk kezelni, mint a, legalábbis az uniós költségvetés szempontjából más elbírálás alá esik, mint más projektek. Tehát a GNSS, a Galileo, Cezár és hasonló projektek esetében itt már nincs idő arra, hogy várjunk el. Mindezek segíthetnek bennünket abban, hogy vezető szerepet töltsön be Európa az űrpolitika terén, de itt csak néhány évünk van arra, hogy lépjünk. Ha most nem lépünk, akkor veszett fejszennyel, akkor már az eddig befektetések is kárba mennek. A tanácsnak is fel kellene fognia azt, hogy, hogy itt európai infrastruktúrára van szó, elengedhetetlen, kétségtelen, hogy itt mindenképpen szükség van a befektetésekre. Köszönjük szépen! Dix úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzet igencsak kellemetlen, és nem látom át globálisan azt, hogy mit is akar a javaslataival a bizottság elérni, mit akar tenni annak érdekében, hogy Európát versenyképessé tegye Kínával, Indiával, Brazíliával és a többiekkel szemben, akiknek valóban nagyon komoly befektetési programjaik vannak. Világos, hogy Európában hiányzik egy ilyen nagy volumenű befektetési program, és valóban fényévekre vagyunk lemaradva számszerűleg, és ugye a közlekedés esetében 600 Eh, ezer euróról, 600 milliárd euróról beszélünk, összességében egy, egy másfél billió euróról beszélhetnénk, erre lesz szükség a versenyképesség felendítéséhez, és hát itt úgy tűnik, hogy a nagy nyilatkozatok mögött nincsenek meg ezek a források. Ugye szó van arra, hogy innovációkra van szükség. Ez ugye hét már létező termékről esik szó, és úgy gondolom, az első euró, amit bevételként elkönyveltük, az, amit nem kell azonnal kiadni helyi regió szinten, és fontos a támogatás, ezek a kutatási programok, amelyeket feleslegesen támogatunk, a különböző diplomáciai képviseletek épületeimeket szerte a világon finanszírozunk, ahol esetleg még egy fénymásoló sem rendelkeznek a nagykövetek, annyira kell spórolniuk. Hát itt nagyon sok olyan pont van, ahol ellenőrizni kellene, nem lehetne a költségvetést megszorítani. Itt valóban meg kellene, és kell, ki kellene számolni, hogy mennyit tudunk megsporolni. Nyilvánvalóan a tagállamok szuverén jogait nem szabad megsérteni, de vannak olyan tételek, amelyeket megsporolhatnánk, hogy aztán máshol befektessük ezeket a pénzeket. Aztán rátérve az innovatív finanszírozási eszközökre, az, ahogyan a tagállamok korábban az infrastruktúrát, a víz, gáz és villanyvezetékeket finanszírozták, hát ez egész másképp nézett ki. Országomban a vidéki villamos áraminfrastruktúrát úgy finanszírozták, hogy egyfajta fogyasztási adót vetettek ki a, a városi területeken, és ebből finanszírozták a vidéki területek áram ellátását ugye beszéltünk itt áram, telefon, víz és más állatokról, és vannak a hagyományos régi váltok, nem tudjuk, hogy ki fog még újabb befektetésekbe belevágni, ki fogja mindezt finanszírozni, és, és hát itt óriási összegekre van szükség ahhoz, hogy a már meglévő infrastruktúrát megtartsuk és fejlesszük, annak érdekében, hogy az európai lakosságot ellássunk mindennel. Aztán rátérve a versenyre, nem szabad olyan autópálya fejlesztéseket finanszírozni, a, amelyek veszteségesek, miközben vannak jól működő infrastruktúrák. Itt egy globális megközelítés kellene alkalmazni, a tagállamokkal együtt kellene ezt kidolgozni, egy közös nagy infrastruktúrális programot kellene kidolgozni, a szükséges befektetésekkel, finanszírozással együtt, Francia Holland esetében is láthattuk, hogy nagy tervei vannak. A bizottságnak is voltak nagy infrastruktúrális tervei, de összességében egy globális koncepcióra lenne szükség. a összehasonlítható ez, amit a 20. században már megvalósítottunk, a 21. században hasonló módon nagyszabású infrastruktúrális befektetésekre lenne szükség a bizottság nem igazán kommunikál. Horizont 2020, hát a szintézése az eddigi politikáknak, de hát a, az, hogy ez a növekedés a finanszírozás hogy oldjuk meg, arról ez nem szól. Köszönjük szépen. Hubner asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is szeretném elmondani, hogy kiváló jelentést készített el a kolléga. Úgy gondolom. Talán csak néhány pontosításra lenne szükség. Ugye Európa azért küzd, hogy eh, innovációk jöjjenek létre Európában, aztán ugye arra volt szó, hogy a kiadások ott hát racionalizálni kell, aztán látjuk azt is, hogy a, a sokszor a javasolt jogi eszközök nem megfelelőek. Ez az lenne jó, hogyha a forrásokat nem osztanák meg a különböző programok között. Ma délelőtt ugye eszmecseret folytattunk a KKV képviselőivel, tőlük azt hallhattuk, hogy a kiadott forrásokat mindenképpen ellenőrizni kell. Nyilvánvalóan az ellenőrzéseket nem szabad túlzásba vinni. Tehát, hogy hallhattuk, hogy itt volt olyan eset, hogy eurócenteket kellett visszafizetni, hát ez nem biztos, hogy a és diadala, nem szabad ezt az ellenőrzés túlzásba vinni. Kis császák, e, żeby dojść do tej prawdziwej... Láthattuk azt is, hogy szükség van garanciákra annak érdekében, hogy hosszú távon az innovációk részére rendelkezésre álljanak a finanszírozási eszközök. Ezeket ugye nem lehet egyik napra a másikra kifejleszteni, időre van szükség ahhoz, hogy a kidolgozott innovatív javaslatok valóban megvalósíthatóak. Éppen ezért itt óvatosan kell kiadni a forrásokat, racionalizálni kell a kiadásokat, de, de mindenképpen intelligens ellenőrzésre van itt szükség. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen. Elnök asszony, először is hadd köszönjem meg ezt a nagyszerű jelentést, és gyakorlatilag, ahogy ezt mások is elmondták, ezekkel a pontokkal én is egyetértek, és hát azért még megpróbálom ezeket egy kicsit kiegészíteni. De nagyon izgalmas ez a téma, és azért is akartam hozzászólni. Természetesen hatalmas a finanszírozási igény Európában, hiszen az infrastruktúránk azért még nincsen olyan szinten, hogy azt mondhatnánk, hogy igen, ebben, ezen a ponton már sikerült kiépíteni az európai belső piacot. Mindegy, hogy miről beszélünk a közutakról, a vasutakról, vagy a széles sávú internetről, vagy bármiről. Tehát igazából még nagyon sok mindent tehetünk, hogy optimalizáljuk az európai infrastruktúránkat, és egységessé tegyük és Odi kollégával egyetértek abban, hogy globális szempontból kellene felülvizsgálni ezt a kérdést, ami hát jelen pillanatban Európában eléggé nehéznek tűnik, hiszen Udi úr elmondta, hogy Európában egy kis adó kivetésével lehetne ezt megfinanszírozni, de hát ez a, ez a fenségi jog, ez a tagállamok kompetenciája, és azért Európa így nem vethet ki ilyen szempontból adót, tehát gyakorlatilag is hát az eladósodott tagállamok esetében pedig ez egy nehéz elvárás lenne, tehát a bizottságot kellene megkérni arra, hogy vizsgálja meg azt, hogy hogyan lehetne valamilyen Európai Uniós programmal, akár az Európai Befektetési Bankkal, vagy a, valamilyen módon megtalálni ezeknek a finanszírozásoknak az alapját. Tehát annak érdekében, hogy akár magántőkét is be tudjunk terelni az infrastruktúrális befektetéseinkbe, és megnyerjük őket ezeknek a finanszírozásoknak. Tehát valószínűleg nyilván itt a részletekben dőlnek el ezek a kérdések, és akkor lehet majd választani arra, hogy milyen eszközöket lehet megtalálni arra, hogy megfinanszírozhassuk ezeket az im, eh, infrastruktúrális szervez, eh, intézkedéseket. És Pródiónak szeretném elmondani, amellett, hogy köszönöm Kancsan kollégának az elmondottakat, hogy nem szabad valóban elmulasztanunk a GMES és a Galileo szempontjából itt a pillanatot, hiszen európai szempontból nagyon ügyelni kell, hogy nehogy ne a megfelelő lépéseket tegyük meg, hiszen hogyha nem sikerül az európai költségvetésből ezt, a, ezeket a projekteket megfinanszírozni, akkor ezek hát így elfognak, így halni, maguk kicsit ott elvegetálnak, hogy így mondjam. Tehát ez egy nagyon nagy lehetőség Európa számára, hogy felépítsünk valamit, hiszen az világ többi részén sem alszanak, tehát máshol sem terveznek csak, hanem meg is valósítják, amit terveznek, és épít, építkeznek. Tehát ezért is azt mondom, hogy ha lehet, akkor ne itt takarékoskodjunk, hanem inkább máshol. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Káncsán úrnak átadom a szót az összefoglalóhoz. interessante anche sentire la Érdekes volt egyébként. Meg, érdekes lenne meghallgatni a bizottságot, nincsenek itt képviselve, mert hát azért voltak itt kérdések, amelyeket a bizottságnak címeztek, és hát engem tényleg érdekelne is, hogy mi a bizottság véleménye. Ami a többi illeti, én azt hiszem, hogy ez az eszmecsere, hát beindult, kevesen vagyunk itt, de akik hozzászóltak, azok azt hiszem, hogy elégedettek lehetnek tényleg mindenki fontos témákat emelt ki, és én ennek örülök, nagyon sürgős, fontos témákat emelt ki mindenki. Tényleg komoly politikai érveket is hallottam, amelyeket osztok, és tényleg arról van szó, hogy racionálisabban használjuk fel azt, ami van, a jövőbe fektessünk be, és használjuk ki ezeket a struktúrákat. Ha tényleg úgy gondolkodunk, hogy ugye mennyi áll a rendelkezésünkre. Ugye 40 milliárd euró plusz 10 milliárd a kohéziós alapból az Európa összekapcsolása eszközben. Tehát, hogyha ezt fel tudnánk használni úgy, hogy a minél rövidebb idő alatt megvalósítjuk a céljainkat a versenyképesség érdekében, akkor járunk el helyesen. De hogyha arra várunk, hogy majd valaki más, vagy majd egy tagállam ö, fog ö, lépni, hát akkor azt hiszem, hogy nem a helyes úton járunk. Az egyetlen egy bizonyosság az az, hogy azok az infrastruktúrák, amelyekről mi döntünk, amelyeket programozunk, ezek halott betűk maradnak a bankok kezében. És hát tényleg ez elveszi mindenkinek a kedvét, hogyha sikerül lépni, és a meglévő erőforrásokat racionálisabban felhasználni, akkor talán lehet pénzeket megtakarítani. De hát mennyi az időnk? Mennyi időnk áll rendelkezésre? Idő áll rendelkezésünkre. Nem tudom, hogy hogyan tudjuk ezt megvalósítani. Hát talán tíz év múlva lehet majd valami fajta eredményt látni. De közben a versenyképesség és a gazdaság segélykiáltást hallat, hogy lépjünk valamit azonnal. Holnap reggel kell el kell indítani rögtön ezt a munkát. Tehát ezeknek a nagy munkáknak a megvalósításáról. Nemrégiben Nibler asszonyon együtt az arab világban jártunk, és ugye mi 20 megabajtról beszélünk, széles sávról, hát ők már közben 140-nél tartanak, és kiszolgálják a lakosság vagy a felhasználók 80%-át. Hát ilyen számadatokról mi még csak nem is álmodhatunk Európában. Hát gyakorlatilag tényleg nem is álmodhatunk erről Európában. Tehát amikor én ezt meghallottam, hogy a világban van egy olyan mozgalom, amely Hát és akkor ráadásul még ne is említsük a az öregedő társadalmakat, de mindegy, ez egy teljesen másik ér. Tehát, hogy van egy ilyen mozgalom, hát, hát tényleg összekeszednünk magunkat és egymásra támaszkodni azért, hogy elérjük ezeket a célokat. A speciális infrastruktúrák, Prodi úr, egyetértek teljes mértékben, hogy meg kell, hogy ezek legyenek. A Galileo, a GNSS, hogy is nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Nem lehet az egyiket támogatni, csak is a másikról megfeledkezni, például a GNSS-ről megfeledkezni. Ilyen nincs. Konkretizálni kell, tehát meg kell valósítani a gyakorlatban mindezt. Pontosan tudni kell, hogy mit mire költünk. És a PPP-kről is beszéltünk, hogy a köz és a magánszféra együttműködéséről. Aztán az egységes légtér, megint egy másik fontos téma. És aztán még itt van a közlekedés, az energetikai témák, a távközlés, ahogy ezt az elején is mondtam. Én nekem az a véleményem, hogy ugye a bizottság adatai alapján itt van 150 milliárdnyi eh, projekt, és hát valahogy válaszolnunk kell erre a kérdésre. Hogyan tudjuk bevonni a magánszektort? Tehát vegyünk bármilyen infrastruktúrát, ma, infrastruktúrát. Ez soha nem ö, készül el az első koncesszióban száz százalékban. Mondjuk azt, hogy az egyharmadát a közféra feltételezzük, a közféra finanszírozza, akkor sikerül a magánszektort bevonni a finanszírozásba. Tehát a 150 milliárdból mondjuk 50 milliárdot így vállalni a megvalósításból, ez lenne egy cél. De hát a 150 milliárd az ugye a költségvetésünknek a két-háromszorosa. Tehát egy ekkora ugrást kell megvalósítani valahogy, hogy úgy is fogalmazzak a megvalósításban, azért, hogy a jövőbeni fejlődést, fejlesztést meg tudjuk valósítani. És milyen helyzetben vagyunk ma? Drámai helyzetben. Állandó kerekasztalnak kellene, hogy működjön a a régiókban, a tag, ahol a régió képviselői ülnek, a tagállamok képviselői, illetve itt európai szinten is kellene, hogy működjön egy ilyen, hogy azonnal tudjunk reg, reagálni, szervezni, beazonosítani azokat a pontokat, ahol meg lehet takarítani a kiadásokon, és így a fejlődést segítsük. Tehát én egyetértek a kiadások csökkentésével és ugyanakkor a fejlődés támogatásával. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ugye recesszióban vagyunk, a GDP növekedést kellene valahogy elérni. Szerintem nagyon fontos próba előtt áll most, kihívás előtt áll most Európa, és hát válasz, választ kell adni erre a kihívásra méghozzá nagyon gyorsan. És aztán persze, hát éjjel-nappal a növekedésről beszélünk, a normális fejlődést próbáljuk ugye elérni, az európai piac létrehozása után, tehát azt szeretnénk látni, hogy a növekedés gyakorlatilag folyamatossággal valósul meg. Először egy ugrást kell megvalósítani, és akkor utána jöhet a folyamatos növekedés. Ehhez az ugráshoz viszont nagy bátorságra van szükség. Köszönöm szépen Kancsán úrnak, emlékeztetek a módosítók benyújtásának határidejére. Május 23-a, déli 12 óra, egy szerdai nap. Az ITRE szakbizottság június 19-én szavaz, és július 12-én, aztán pedig reméljük, hogy szeptemberben eljut a plenárisra a kérdés. Május 29-éről szeretném önöket tájékoztatni. 15.30-tól 17.30-ig közös meghallgatást tartunk a Regi szakbizottsággal a Horizon 2020-as stratégiáról, a regionális politikáról, és a szakbizottság legközelebb május 30-31-én találkozik reggel és délelő, délelőtt és délután mind a két napon, tehát 9-től 30 ig és 15-től 30 ig Mindenkinek köszönöm az együttműködést és kellemes estét kívánok!